Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Kedves kollégák, akkor az ülést megnyitom. 2015-ben most először találkozunk, ezért szeretném, szeretnék mindannyiuknak eh, boldog új évet kívánni, és sok sikert, boldogságot kívánok mindenkinek, sikert az Európai Uniónak is a munkahelyteremtés, növekedés, a szabadságok és a biztonság terén egyaránt. Remélhetőleg 2015 annak ellenére, hogy nagyon szomorú hírekkel indult az új év, a demokrácia, demokráciát támadások érték, a szólásszabadságot. Pontosabban ami a demokráciánk egyik központi eleme. Ez valóban sokkoló hír volt. Az állam és kormányfőket arra sarkalja, hogy kéz a kézben válvetve, szorosabban együttműködve, hatékonyabban lépjünk fel az Európai Unió értékeinek védelme érdekében. Még egyszer tehát üdvözölném Önöket, illetve Fabian Jones asszonyt, aki itt ül a jobb oldalamon, ki? a titkárság vezetője a Költségvetési Szakbizottságban óriási tapasztalatára számíthatunk. Monika Strasser helyét veszi át, aki a Parlament, az Európai Parlament protokollszolgálatának a e, vezetőjeként folytatja munkáját. Szeretnék neki köszöntet mondani. Nagyon sokat tett az Európai Parlamentet, és azon belül a Költségvetési Szakbizottság munkáját is e, évekig segítette. Beszámolnék a koordinátorok ülésén hozott e, döntésekről. A január 11-i ülésünkön eh, az előadókat kijelöltük. A GUE véleményezi majd az ITRE jelentését, a környezetbarát növekedés lehetősége a kis és középvállalkozások számára címet viseli ez. Delano e, úr kapja a szocialista frakció nevében azt a véleményt, amely a Halászati Szakbizottság témáját véleményezi. Az EU és Madagaszkár közötti halászati egyezményről szól majd ez a jelentés. Fernández úrat jelöltük a néppárt nevében, aki véleményt készít majd a halászati bizottság jelentéséről, amely halászati partnerségi megállapodás az EU és az Zöldfogi szigetek között címet viseli, illetve Táró úr, a Zöldek nevében fog majd véleményt készíteni. A Halászati Bizottság jelentéséről az EU és Guinea-Bissau közötti halászati megállapodás témájában. A koordinátorok azt is eldöntötték, hogy március 31-én fogunk meghallgatást tartani. Mindenkinek tudnia kell, hogy vállaltuk azt, hogy a parlamentben reggeltől estig tartjuk majd ezt az ülésünket, annak érdekében, hogy ez a szeminárium valóban hasznos és interaktív legyen a koordinátorok javaslatokat tettek arra, hogy kiket hívjunk eh, meg, hogy eh, szakértelmükkel gazdagítsák ezt a szemináriumot. Fernández úr, aki a 2016-os költségvetés harmadik szakaszának általános előadója, az iránymutatásokra a 2016-os költségvetés vonalaira vonatkozó napirend, illetve menetrendet is, menetrendes javaslatot tett, egy időközi jelentésre tett javaslatot, és erre majd nem sokára vissza is térünk. A Költségvetési Bizottság a közi hét során a fiskális kompakt 13-as cikke értelmében a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együtt követik figyelemmel az európai szemeszter folyamatát és a gazdaságpolitikai koordinációt. A mi szakbizottságunk lesz egy, a felelős egy olyan workshopnak, egy sajátos workshopnak, amely elsősorban a kifizetetlen számlák problématikájával foglalkozik majd. parlament közi hét, tehát a Nemzeti Parlament és az Európai Parlament közötti egy e, ülések február 3-án, 4-én kerülnek e, megrendezésre. Jó lenne, hogyha mindenki e, rendelkezésre tudná állni, hiszen nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamenti képviselők kell, akik itt lesznek majd ebben a fontos pillanatban, szorosabbra fűzzük az együttműködés szálait. Úgy érzem, hogy az EP és a tagállami parlamentek közötti koordináció, szorosabb koordináció mindannyiunk előnyére szolgálhat majd. Korábban kisé frusztrációra adott okot az, hogy egymás mellett, az volt a benyomásom, hogy egymás mellett elbeszéltünk, ezért fontos, hogy mi is komolyan vegyük azt, amikor így lesznek Brüsszelben a tagállami parlamenti képviselők. Ma reggel is sor került egy koordinátori ülésre, ennek a döntéséről is beszámolnék röviden. Úgy döntöttünk, hogy véleményt készítünk egy olyan saját kezdeményezési jelentésről, amelyet a az Alkotmányi Bizottság készít a következő témában az Európai Unió működésének javítása, hangzatos címet viseli majd ez a saját kezdeményező jelentés, amely a Lisszaboni szerződés problematikáját jár majd körbe, és az elnöküket választották a koordinátorok előadónak azt is eldöntöttük, hogy véleményt készítünk egy olyan sárkezdeményezési jelentésről, amelyet a REGI szakbizottság készít majd, a munkahelyteremtés és a növekedés orientált beruházások, a belső kohézió az Európai Unióban, a szocialisták, szocialista frakció kapja ezt a véleményt. Az INTA szakbizottság makro pénzügyi támogatás nyújtás Ukrajnának. Úgy döntöttünk, hogy erről nem készítünk véleményt. A LIBE európai ügyészségről szóló időközi jelentéséről sem készítünk majd véleményt. Úgy döntöttünk. Juncker úr beruházási vagy befektetési csomagjával kapcsolatban a koordinátor, koordinátorok úgy döntöttek, hogy a Költségvetési Szakbizottság bizottság marad továbbra is a illetékes a jogalap kérdésében. Mi leszünk tehát a vezető szakbizottság ezügyben. Az 54-es házszabály értelmében az ECON, a TRAN, az ITRE és más szakbizottságok is társbizottságként részt vehetnek ebben, de mi leszünk a fő illetékesek? A 2014 második fél évvének költségvetési tapasztalatairól kapcsolatban le kell vonnunk a következtetéseket eh, a költségvetési kérdésekben a Lisszaboni eh, szerződés a eh, kapcsolatban maradtak problémák. Ez hangsúlyos kérdésként szerepel majd a március 31-i szeminárium napirendjén. Lássuk most, hogy hova utazunk. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy Ukrajnába a 12. héten, tehát március 16-20-a között utazzunk majd, három napos lesz ez a kiküldetés. Észtország 25-ös het, 18-19-e júniusban. Csak két napot említek, mert csak ezen a két napon tudunk majd utazni. Olaszországba, Lampedusa-ba, pedig a 30. héten, július 20-21-e között. Ez is egy háromnapos kiküldetés lesz, eh, utazással együtt. Ami pedig a blending és a külső együttműködés eh, platformát illeti, a koordinátorok úgy vélik, hogy napirendre kell tűzni egy olyan eh, Európai Bizottsági nyilatkozatot is, amely a különböző külső szervekkel eh, az európai közös politikák témájában futatott együttműködést érinti. Új eszközök Financement. finanszírozási eszközök kapcsán eh, szeretnénk, hogyha a szakbizottságunk, illetve az Európai Bizottság az erre vonatkozó jelentését benyújtana most már. A delegált aktusokkal kapcsolatos javaslat megszületett, a koordinátorok úgy vélik, hogy az állandó jelentéstevőnk, standing reporter, és a többi előadó minden hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy a delegált aktusokat figyelemmel kövesse, éppen ezért nincs szükség arra, hogy egy újabb állandó vagy standing rapportört nevezzünk ki. Hát akkor ennyi lett volna röviden, tömören összefoglalva mindez a döntés, amit hoztunk a koordinátori ülések során. Tehát még egyszer mondom, február 3-a, 4-e a parlamentközi ülés, és egy kerekasztal beszélgetés harmadikán, amelyet a Költségvetési Bizottság eh, irányít majd. Kérem, minél nagyobb számban jelenjenek meg. Ezen a héten az európai szemeszter fontos témáját járjuk majd ugyanis körbe. A költségvetési ellenőrzési eh, bizottság, Greszle asszonyra gondolok itt, egy 2013-as mentesítési eljárással kapcsolatban rendez majd egy eseményt, egy ülést. Csütörtök délelőtt? Csütörtök reggel? Látom, bólog a Gressler asszony, igen. É, ö, euh, Madame, Madame Georgieva partis... Georgieva asszony is részt vesz majd ezen az ülésen, tehát a szemövőszék tagjai eh, is jelen lesznek. Csütörtök reggel 9-kor kezdődik ez az a fontos ülés az 5G3, ASP 5G3 teremben, a mi szakbizottságunk tagjai. Természetesen szívesen látott vendégek. Igen? Valóban így van, Kressle asszony bólogat továbbra is. Azt hiszem most már tényleg az elnöki bejelentések végéhez eh, érkeztem. a decemberi ülésünk jegyzőkönyvével kapcsolatban nincs senkinek hozzáfűzni valója, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük? Na, akkor elfogadjuk az előző ülésünk jegyzőkönyvét. Ami a 2016-os költségvetést illeti, a hármas szakaszról kell, hogy beszéljünk. Fernández úr az általános jelentéstevőnk, aki majd mindjárt felvezeti azt, hogy mik az általános elképzelései, és hogyan tudjuk a 2016-os költségvetési eljárást keretbe foglalni. Parancsoljon Fernández úr. Prezident, eh, o exercício de 2016... Köszönöm, elnök úr. A 2016-os költségvetés egy olyan téma, amelyet eltökéltem fogok kezelni, és uh, ezt minden frakció tudja. Meg fogjuk próbálni a polgárokat is bevonni ebbe, hiszen nagyon fontos az, hogy az európai polgár lássa azt, hogy mennyire fontos számára is az európai költségvetés. Egy olyan költségvetésről van szó, amely 1%-át eh, teszi ki a GDP-nek, és jelentős többletértéket teremt. Ez pedig egy olyan téma, amelyet be kell vonnunk a vitába, hangsúlyoznunk kell a vita során. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy milyen fontossága van az európai költségvetésnek a választópolgár számára. A 2016-os költségvetésnél továbbra is költségvetési szigort kell alkalmaznunk, szavahihetőknek kell lennünk, ez pedig azt jelenti, hogy mindaz, amiről itt határozunk az Európai Parlamentben, illetve a bizottságban és a tanácsban, hogy mindez valóban meg is valósul. Azt gondolom, hogy ezeknek egészen világos célok, céloknak kell lenniük, és amit pedig elhatározunk, azt tiszteletben kell tartani. Ami a több éves pénzügyi keretet illeti, azok a célok, amelyeket meghatároztunk, különösen az Európa 2020-as stratégia, nagyon fontos ezt még jobban koordinálni, és ezzel is tovább erősítjük a költségvetési fegyelmet, szavahihetőséget, illetve felhasználhatjuk a többletértéket, amelyet az európai költségvetés jelent. Annak érdekében, hogy meg tudjuk valósítani a 2020-as stratégia céljait. Ezt a tanácssal és a bizottsággal közösen határoztuk el, és most a megvalósítás ideje érkezett el, ami a prioritásokat illeti. A polgárok felé egyszerű üzenetet kell küldenünk, egyszerű, világos üzenetet, prioritások első betűje S az én nyelvemen. Nagyon fontos a foglalkoztatások, a foglalkoztatás erősítése, a vállalkozások segítése, illetve a gazdaság fellendítése. Nagyon fontos azzal törődnünk, hogy a szakmai képzésben is új nézetek alakuljanak ki, illetve hogy a KKV-k mindenütt támogatást kapjanak minden szempontból. Az elnök úr közbeveti, hogy mindez nagyon jó. Fernandes úr folytatja. Ami a vállalkozásokat illeti, szükség van a kutatásra, fejlesztésre, illetve jobb kompetenciákra, szakmai ismeretek javítására. Nagyon fontos, hogy jó környezetet teremtsünk azonban elsősorban a KKV-k számára mint pedig a fiatalokat is bátorítani kell arra, hogy ők is vállalkozzanak. Számos programunk van, és meg kell néznünk azt, hogy a kísérleti projektek eh, hogy állnak a foglalkoztatási területen. A fiatalok számára számos kezdeményezésünk van, ez pozitív, viszont kevés eh, kezdeményezés azok mobilitásának támogatása érdekében, akik 30 év felettiek. Ez pedig paradoxon. Több millió munkahelyet kínálunk, olyan helyek válnak betöltésre, amelyeket eddig nem töltöttek be, viszont a vállalkozások nem tudják ezeket könnyen betölteni. Tehát nagyon fontos, hogy ennek az üzenetnek egy része kitérjen arra, hogy a polgároknak mobilisaknak kell lenniük. De ehhez nagyon fontos a belső és a külső szolidaritás is. A belső szolidaritás a szociális és területi kohézióra is vonatkozik a külső szolidaritás, illetve a belső szolidaritás is a szegénység elleni küzdelmet is jelenti, a menedékjogot kérők segítését, mi vagyunk a legnagyobb donorok világszerte. Viszont sokaknak nem ez a benyomásuk rólunk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erősítsük ezt a képet. Megpróbálom röviden összefoglalni a témát. A felsorolt pontok mellett nagyon fontos az, hogy biztos Európát teremtsünk, ez egy további pont. Nagyon sok területen világ, a világpiacon vezető szerepek, szerepet töltünk be a világ népességének, mindössze 7%-a él nálunk, viszont gazdasági erőnk ennél sokkal jelentősebb. Nagyon fontos, hogy a tolerancia, a vallási tolerancia, a biztonság mellett kiálljunk a polgárok számára. Ezek nagyon fontos értékek, nagyon fontos pontok. És fontos, hogy ezt tudatosítsuk, akkor is, amikor a költségvetési orientációkat vizsgáljuk. A menetrend, a jelentés, illetve a jelentés tervezet február 5-én kerül majd bemutatásra a Költségvetési Szakbizottságban, módosítók benyújtásának a terére február 11-e szakbizottsági szavazás 26-án lesz februárban, és a plenáris a március ülésen szavaz majd erről a jelentésről. Ezek volnának első javaslataim, és remélem, ahogy ezt már bevezetőmben elmondtam, hogy minden kolléga és minden frakció eltökéltem vesz részt a munkában, illetve eljuttatja majd hozzám javaslatait, taggájait. Természetesen a fontos prioritások meg kell, hogy jelenjenek az anyagban, és a kulcsfontosságú üzenetnek is szerepelnie kell a 2016-os költségvetés szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Köszönjük szépen ezt a bemutatást, amely majd a költségvetésre lesz jellemző, a 2016-os költségvetés bemutatását, és megnyitom az eszmecserét ezekről az elgondolásokról. Hát, nagyon fontos, hogy a 2016-os költségvetést a növekedés, foglalkoztatás, az innováció érdekében használjuk fel. Ki szeretne szót kérni? Geyer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok az árnyékjelentéstevő a szocialista képviseletében. Ön felém tekintett ennél a napi rendi pontnál. Általában véve egyetétek Fernándes úrral, azokban a pontokban, amelyeket megemlített. Ezek mind olyan pontok, amelyekben osztozni tudunk, objektív szempontból is szükségesek, viszont egy-két ponton még fontos lenne finomítani, a hangsúlyozás kérdése fontos. Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos több ösztönzőt teremteni a mobilitás érdekében, a kérdés az, hogy ez, egy, ez, ez az ösztönző hogyan nézzen ki. Szociáldemokrataként azt mondanám most, hogy ez egy olyan mobilitás kell, hogy legyen, ahol mindenkinek megvan a szabadsága arra, hogy a belső piacon éljen a lehetőségekkel, illetve hogy elmondhassa magáról, hogy kedve van és motivált abban, hogy képességeit kibontakoztassa, vagy arról van esetleg szó, hogy a szociális helyzet otthon tartja őt. Tehát a mobilitás nem feltétlenül szükség kell, hogy legyen szociális szempontból, kell, hogy történjen, hanem a szabadság jogok érvényesüléseként. Ez nem lehet ugyanis a foglalkoztatási politika célja. A gazdasági fejlődésben egyenlőtlenségek vannak, éppen ezért bizonyos tagországokban munkaerő hiány van, másút pedig jelentős a munkanélküliség. És a megoldás itt a munkanélküliségre nem feltétlenül a plusz mobilitás erősítése. Az emberek akkor vállalják a mobilitást, hogyha nincs más választásuk, viszont nem lehet őket kényszeríteni erre. Azt gondolom, hogy ez pont a szabadság megvalósulásának ellentéte lenne. Azt gondolom, hogy különbség lehet ön, illetve köztünk a hangsúlyok elhelyezésében. Az európai lehetőségek kiaknázása a munkahelyteremtés érdekében fiatalok számára, nagyon fontos, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahol az emberek hajlandóak a készségfejlesztésbe beruházni. Ebben egyetértünk, és azóta vitázunk ezekről a kérdésekről, amióta csak tagja vagyok a szakbizottságnak. Már hat éve mondjuk azt, hogy ezek azok a prioritások, amelyeket évről évre újból meghatározunk. Nagyon fontos, hogy ezeket a prioritásokat képviseljük is a tanácssal szemben. És a parlamenti hetet nagyon fontos, hogy arra is felhasználjuk, hogy ne engedjük ki ebből a szorítóból a tagországokat. Beszél a tanács a kutatásfejlesztés, finanszírozás növekedésről, és nagyon fontos, hogy ezeket a számokat később ne töröljék, ezt pedig egyértelműsítenünk kell a költségvetési eljárásban, és a tanács figyelmét fel kell hívnunk a ellentmondásokra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kolmel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy mindez, amit Fernandes úrtól hallottunk, helytálló. És azt gondolom, hogy itt a szakbizottságban még egyszer egyértelműsítenünk kell azt, hogy mik is a tényleges problémák számunkra ebben a szakbizottságban. Sokat hallottunk a politikai célokról, illetve a szakmai szempontokról. És úgy gondolom, hogy itt a frakciókon átnyúlóan érvényesül az egységesség, mindenkit megtapsolnak, ha azt mondja, hogy intézkedéseket szeretne megvalósítani a fiatalok munkanélkülsége csökkentése érdekében, fontos az oktatás képzés javítása, ez vitathatatlan. Én azonban a mi feladatunkat a költségvetési kérdések kapcsán abban látom, hogy a finanszírozással foglalkozzunk. Hiszen minden célt finanszírozni kell, hogyha finanszírozás nem biztosított, akkor egyszerűen illúziókban ringatjuk magunkat, és olyan célokat fogalmazunk meg, amelyeket nem engedhetünk meg magunknak, illetve nem tudunk megvalósítani. Tehát először kicsiben kell gondolkodnunk, és nagyon fontos, hogy kiegyenített legyen a költségvetés. Természetesen mindenki mondhatja azt, hogy a költségvetés kiegyenlített, de nagyon jól tudjuk azt, hogy csak a papíron kiegyenlített ez, hogyha megnézzük ezt tüzetesebben, akkor kiderülnek, hogy hol, kiderül, hogy hol vannak a nagy hiányosságok. Azt gondolom, hogy a rollok problémáját időben de megnéznünk a nem kifizetett számlák kérdését, és ez összefügg azzal is, hogy milyen magas kell legyen az EU költségvetése a költségvetésnek, és azt gondolom, hogy ebben meg tudunk állapodni, és láttuk is a költségvetési eljárásban. Ezt eh, nem az Európai Parlament dönti el, hanem a tagországok határoznak a bizottságon keresztül. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a 2016-os költségvetés előmunkálatainál szorosan egyeztessünk a tagországokkal, azért, hogy pozitív képet alakítsunk ki az összes európai intézményről. Azért szerettem volna ezt elmondani, mert mindig azt eh, hányják a szemünkre, hogy túlságosan kritikusak vagyunk európai kérdésekben. Azt gondolom, hogy sokat tehetnénk az EU számára, hogyha már ideje korán biztosítanánk az egységes nézeteket, egyeztetett elképzelésekkel bírnánk, és így indulnánk a tárgyalásokra. Számomra ez a kulcsa egy jobb Európának. Köszönöm. Köszönöm. Manka úr. Ďakujem, pán predseda. E, rovnako podpor... Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom szintén a jelentéstevőt, illetve más kollégákat is. Én úgy értettem, hogy fő célunk, illetve fő prioritásunk az, hogy minden stratégiai cél finanszírozása biztosított legyen és eljárásainknak is ebben az irányban kell mutatniuk. Emlékszünk még arra, hogy a prioritások finanszírozása nem ilyen problémáink voltak, hiszen a nemzeti költségvetések nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal, illetve nem bocsátották ezeket rendelkezésre. Éppen ezért azt javaslom, hogy az európai költségvetés és a tagországi költségvetések között legyen együttműködés, mégpedig partnerség keretében az Európa 2020-as stratégiának megfelelően. Nagyon fontos lenne a forrásokat csoportosítani, azért, hogy megfelelő hatást érjünk el, illetve annak érdekében, hogy csökkentessük a nemzeti költségvetések hiányosságait. Köszönöm. Köszönöm, Donán úr. Köszönöm, elnök úr. Én is természetesen egyetértek a jelentéstevő nézeteivel. sok vitát várunk. A nagy kérdés, ami megfogalmazódik, az az eszközök kérdése. Nagyon fontos, hogy ezek összhangban álljanak a célokkal, és én nem látom igazán azt, hogy hogyan tudunk megfelelni ezeknek a céloknak azon eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak. A csökkentések ellen kell küzdenünk. Nagyon fontos, hogy ezek az eszközök rendelkezésre álljanak, ez a fő kérdés ma, és a források kérdése is nagyon fontos. Milyen forrásokkal szeretnénk reagálni ezekre a célokra, amelyekben egyetértünk? E, tudunk-e új forrásokat képzelni esetleg, illetve több rugalmasságot? Azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket fel kell tennünk, és a vita is majd ezen kérdések körül fog mozogni az eszközök, a tagországok részvétele, a saját források, a rugalmasság kérdései körül. Én nagyon fontos ezt a e, vitát az általános orientációról is megnyitni. Ezzel kapcsolatban nem lesz annyira probléma, de olyan területekre, amelyek nehezebbek, ott igenis küzdenünk kell, Diriád a kolléganőm. Yeah, I share the, the view of the other speaker. Osztom a többiek véleményét. Azt hiszem, valóban foglalkozni kell azokkal az országokkal is, mint Írország, amelyek a megszorító költségvetéseket a leginkább megszenvedték, és a bankmentésnek is hatalmas költsége volt. Minden férfi, nő és gyermek megérezte ezt. Ezeket már elmondták, én nagyon remélem, hogy nem lesz több semmifajta költségcsökkentés, különösképpen ami a halászati ágazatot illeti, mert ezt már megbénították Írországban, a tengerparti közösségek nagyon szenvednek, és talán Szeretném ösztönözni még ezt a vitát, nagyon érdekelne, hogy lesz-e részletesebb vita arról, hogy a Juncker befektetési tervnek milyen hatása lesz a 2016-os költségvetésre, mert a kettő szorosan összefügg egymással. Merci, madame. Köszönöm. Thank you, Mr. Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, amit az előadó elmondott és azt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy a legfontosabb a konszenzus, lenne, konszenzus lenne az egyetértés. Tehát, hogy tavaly is ugye ez nagyon fontos volt, hogy konszenzus legyen, ne pedig vita, tárgyalni tudjunk egymással, hogyha ezt mondhatom. És ugye a tanácsban is a tagállamok képviselői tárgyaljanak egymással. Azt is gondolom, hogy a befektetési tervre mindenképpen oda kell figyelni, a Juncker tervre, mert a 2016-os költségvetési évben indul majd ez. Tehát az biztos, hogy együtt kell működnünk majd a tárgyalások során, amikor a 2016-os költségvetést vitatjuk meg. Köszönöm. Köszönöm. Talon úr. Merci, monsieur le... Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek Fernández úr által meg, elmondott a 2016-os költségvetést illetően. Talán annyit hozzáfűznék, hogy 2015-ben Párizsban lesz, tehát idén lesz egy olyan éghajlat csúcs, amelynek bizonyos döntéseket kell hoznia, amelyek remélhetőleg pozitív hatással lesznek a 2016-os költségvetésre. Ezen kívül a 2016-os költségvetés tervezése során érdemes lenne az Európai Energia Unió is figyelembe venni, illetve az olajárak rendkívül érdekes alakulását, illetve azokat a híreket, amelyeket Oroszországból kapunk eh, gáz ügyekben. Tehát az energia piac igen, csak kihatással lehet a költségvetésre, ezt talán az állampolgárok számára is érthető, hogyha ezzel foglalkozunk. Köszönjük. Köszönöm. Ez, tehát, ez volt tehát az első eszmecserezügyben. Az általános előadónk, Ferendes úr, nyilván érdeklődve hallgatta az elmondottakat. A májusi választások után a szakbizottságunknak nagyon gyorsan kellett reagálni költségvetés ügyben. A választási kampány során nagyon óvatosan kellett fogalmaznunk a bevándorlás például az európai költségvetésre óriási kihatással nincsen. A Frontex mennyi 80 millió euró. Azt aztán magára hagyjuk Olaszországot talán ezt a kérdést is érdemes lenne feltenni. A fiatalok munka nélküliségével kapcsolatban az intézkedéseket bejelentettük az állam és függ, de aztán a költségvetésben ez nem tükröződik. Éppen ezért úgy érzem, hogy jóval konkrétabban kell, hogy költségvetés nyelvére fordítsuk ezeket az ígéreteket, segítsük például a gyakorlaton lévő fiatalokat, hogy mobilisabbá váljanak az európai munkaerőpiacon. Ezek azok a gondolatok, amelyek bennem felmerülnek. Ami pedig a kivizetések problématikáját illeti, az parlamentközi héten a különböző tagállamok parlamentjeinek képviselői is jelen lesznek. Azt kell irányukba kommunikálni, hogy a tagállamok hibája az, hogy az Európai Bizottság aztán gyűlnek a kifizetetlen számlák. Ennyi szeretem volna elmondani, nem tudom, hogy az általános előadónk Ferendes úr szeretne bármit hozzáfűzni ehhez ezen a ponton. Igen. Que, e totalmente eh, na prioridade que vejo que tem consenso. É evidente. Nos, tökéletesen ismeri a prioritásokat. És azt hiszem, hogy ezeket osztjuk, mindannyian egyetértők bennünk, a foglalkoztatást erősítsük, és a belső piacot konszolidáljuk. Az éghajlatváltozásokkal szembe kell szállni, új munkahelyeket teremteni, ez mind-mind dicséretes. És hát az is igaz, hogy az energia függőségünket is érdemes csökkenteni, az energiaforrásokat jobban kihasználni, alternatív forrásokat kihasználni, ez is új munkahelyeket teremt. És egyébként ez megvan már, megvan az a szükség, hogy meglegyen a szinergia az EU-s költségvetés és a tagállami költségvetések között, és így tovább. Ez igaz, hogy én ezeket a dolgokat mind-mind támogatom. Ami a Juncker tervet um, illeti, én erről szándékosan nem beszéltem, um, ugyanis szerintem ezt soha nem lehet úgy tekinteni, mint a költségvetést helyettesítő terv. Tehát nem fogadhatjuk el azt, hogy mondjuk a költségvetés egyik másik rubrikájában csökkentések lesznek azért, mert ó, hát majd is jön a Juncker terv. Én nekem az a véleményem, hogy a Juncker tervnek valami plusznak kell lennie, valami többletnek a költségvetésen túl, amelynek konszolidációs hatása van, tehát a célkitűzések elérésében segít, de soha nem helyettesítheti a költségvetést magát. És pontosan tudjuk, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy ezeket a célkitűzéseket elérjük. azzal kezdtem, hogy ugye a hitelességről és a szigorúságról beszéltem, arról, hogy a kötelezettségeinket teljesítsük, hiszen hogyha nem teljesítjük a kötelezettségeinket, akkor a hitelességünket veszítjük el. Megvannak az eszközök, ezeket fel kell használni. Hogyha valaki ellenzi ezt, akkor majd lesznek más intézmények, nem feltétlen a parlament, amely lép. Tehát azért még egyszer mondom, hogy az ambícióinkból ne adjunk alább, hanem legyenek olyan eszközeink, amelyek megfelelőek a céljaink eléréséhez. Megköszönöm a kollégáknak a hozzászólást, a véleményeket, mindent átgondolok alaposan, majd a jelentéshez, amelyet benyújtok. Hát nyilván nem írhatok regényt, de mindent igyekszem figyelembe venni. És ahogy mondtam, nagyon jól befogadhatóak ezek az üzenetek, és az európai állampolgárok felé közvetíteni lehet őket. Köszönöm. Köszönöm. Akkor tehát február 5-én fogja a jelentését előterjeszteni, mert nagyon várjuk. Lássuk a 2016-os költségvetését, más szakaszok, Zsöredöpré nincs itt, helyettesíti kollega, több Pré úr a koordinátorok ülésén azt mondta, hogy Fernandez úrhoz hasonló jelentést nem kíván készíteni, egy munkadokumentumot készít inkább, amely az első költségvetés tervezetet elemzi értékeli, a nyilván a főtitkár, hiszen ez az egyik legfontosabb része, a főtitkárnak is majd benyújtja ezt. Nem tudom, hogy a kollega szeretne ezzel kapcsolatban valamit hozzáfűzni. Nem, köszönöm, elnök úr. Egy munka dokumentum készül majd. Február 5-ére kell, hogy elkészüljön, amikor a következő ülésünkre kerül sor ebben a szakbizottságban. A végső változat február 26-ára készül el would ask uh, is uh, in the name of Mr. Dupré. Uh, Dupré úr. pedig uh, az árnyék előadók véleményét a többi szakaszra kapcsolatban uh, már uh, nagyon várja. Köszönöm. Szeretne valaki hozzászólni ezen a ponton, Manka úr? Ďakujem, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy erről a témáról tanácskozzunk. Felmerül a kérdés, hogy lesz-e intézmény együttműködés, mindig is voltak tartalékok. A valami szabadjából egy dolog sürgető. A fordításoknál, dokumentumok, dokument, dokumentum fordításánál előfordulhat az, hogy nem tudják időben ezeket lefordítatni. Másrészt azonban az anyagokat minden nyelvre le kell fordítatni. Ez túl gyakran előfordul, és a fordítások akkor érkeznek, amikor már nincs szükség rájuk, ez administratív teher. Nagyon fontos olyan rendszert kialakítani, hogy azok a dolgok, amelyek már nem aktuálisak, aktuálisokat veszítették, ne kerüljenek lefordításra, kivéve ha egy polgár ezt eh, kezdeményezi, akkor utólag ezt le lehet fordítatni. De hát nagyon fontos biztosítani az, hogy az üléseken időben megkapjuk az anyagokat minden nyelven, illetve hogy eh, ne készüljenek fordítások olyan eh, anyagokról, amelyek már aktuális aktualitásokat vesztették. Köszönöm. Peut-être pas que ce souhait sera entendu. Plus pers Monsieur Oui, non, il faut que ce... igen, fontos, hogy ne találjon süket fülekre ez, amit mondunk. A dokumentumok fontos, hogy rendelkezésre álljanak. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést. Megpróbálunk angolul dolgozni, de pont ilyen fontos kérdésben fontos, hogy rendelkezésre álljanak a fordítások. Valóban, én is erre utaltam. Köszönöm szépen. Egy rövid megedzésem lenne, ahhoz hozzáfűzni valam ahhoz, amit a kollega mondott. értem és osztom a véleményét, ugyanakkor fel, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ki dönti el, hogy melyek a fontos dokumentumok. Lehet, hogy nekem fontos, és egy kollégának nem. Tehát szerintem ez egy kicsit bonyolultabb kérdés, mint ahogy azt először gondoltuk. Ki fogja meghozni ezeket a döntéseket? Munka úr szeretne reagálni? Kérdés hozzá Fontos dolgok hangzottak. Kollégom, hogy toto, toto je kľúčový... Igen, egyetértek önnel. Ez az egyik legfontosabb probléma. Mindig előfordul újból és újból. Például 700 módosító indítvány van, ebből 600-at nem fogadnak el, amelyel már nem um, dolgozunk, és két hónap múlva elkészül az a fordítás az összes módosítónak, Hát nincs lehetőség arra, hogy az aktuális anyagok kerüljenek csak fordításra. Fontos lenne ezzel az adminisztratív cserhet eh, csökkenteni, de nem lesz könnyű feladat, ezt látom. Et, et veillez à ne dire et écrire que des choses importantes. Ce qui m'oblige à, à la retenue. Hát kérem, hogy akkor ezeket írásban is jelezzék, hogy valóban nyoma maradjon ennek az eljárásban. Köszönöm. Akkor Döpré úr képviseletét meghallgattuk, és itt tovább léphetünk a 8-as napi rendi pontra. The draft amending budget qui relève de la compétence de Mme Gardia-Zabal, euh, C'est cet après-midi qu'on les évoquera en présence. Ma délután Györgyev Vasszony jelenlétében fogunk a költségvetés módosításról beszélni, Katainen úr pedig a Juncker tervről fog beszélni, tehát éppen ezért most Gressle asszonyt hallgatjuk meg, aki előadója annak a fontos dossziénak, amely a pénzügyi szabályok módosításáról szól, az Európai Unió általános költségvetésre vonatkozó szabályok módosításáról parancsoljon Gressle asszony. Köszönöm szépen. A költségvetési rendelet kapcsán jelenleg azon fáradozunk, hogy a módosítókat osztályozzuk, még nincsen végleges verzió, 70 módosító indítvány érkezett be a saját módosítóimmal együtt. Az én, illetve módosítók nagy része tőlem érkezik, azért, mert ezek részben korrektúrát, részben új megfogalmazásokat jelentenek, eddigi módosítókhoz képest, ahol a bizottsággal is fontos egyeztetnünk azt, hogy hogyan tudjuk ezt tovább vinni. A 76 a módosítóval kiegészítettük a jogalapot, ez a 325-ös, az EU jogalapja, és mindenki érintett ezáltal érdekkonfliktusokat eh, is újból fogalmaztuk, egy új preambulum bekezdésben három elképzelhető felállást definiáltunk, és megpróbáltuk a rendelkezéseket egyértelműsíteni azért, hogy ezek felhasználó barátak legyenek. A nemzeti közi szervezetek definíciójánál azt terveztünk, hogy a civil szervezetek adott esetben is lehetnek nemzetközi szervezetek, illetve besorolásra kerülhetnek, mint nemzetközi szervezet ez a nézet közben megváltozott. Nem találom ezt jó elgondolásnak a mögöttünk lévő viták tükrében. Ezen kívül foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy a közvetlen eszközkezelésnél, például az alapok kezelésénél milyen problémák vannak, milyen csalási esetek Gánában egy óriási csalási esetre derült fény, három donor létezik, és ők tudták ezt nagyon jól, és nem létesítették az EU-t, én ezt elképesztőnek tartom, és itt is terveztünk megfelelő intézkedéseket. Módosítókat alakítottunk ki az éves tevékenységi jelentések kapcsán, minden főigazgatónak írnia kell egy ilyen tevékenységi jelentést, a bizottságban ez létezik, viszont más intézményeknél nem, és ezt a többi intézményre kibővítettük. Tehát fontos, hogy a parlamentnek és a tanácsnak eh, beszámoljanak a fő igazgatók. Az eredeti négyes módosítót átdolgoztuk. Über den Zugang als Parlament zu diesen Berichten nach Rücksprache mit der Kommission a bizottsággal történt egyeztetés után úgy változtattuk meg ezt a részt, hogy a mentesítési eljárással ez összhangban legyen, illetve hogy a parlamentnek ezt bizalmas módon továbbítani lehessen. Létezik egy horizontális kötelezettség a megbízó számára, a környezeti, szociális és környezetvédelmi rendelkezések betartása. A munkát nagy mértékben zavarja az, hogy plusz mikrofon van bekapcsolva a teremben, Az új közbeszerzésre vonatkozó irányelvet megvalósítottuk az EU intézményei számára is. Nem gondolom azt, hogy az összes tagországi önkormányzatnak ehhez tartania kell magát, egyrészt az EU-nak azonban nem. Ez nem elfogadható, hiszen az irányelvben erre kötelezettség van, a megbízó számára is megfogalmazott kötelezettség. Tehát nagyon furcsa az, hogyha a helyszínen azt mondjuk, hogy a EU-s intézmények nem érzik úgy, hogy rájuk is vonatkoznak ezek a rendelkezések, ez kellemetlen helyzetet terem. A az új közbeszerzési irányelvre vonatkozó módosítókban ezekre kitértünk. És ha megnézzük azt, hogy mi az kötelező érvény ebből az irányából adódóan az EU intézményekre nézve, ez még sok bosszadalmat fog okozni számunkra, például az utólagos tárgyalások. Itt az eredeti kiírási összeget új fejezeti kiírás nélkül 50%-kal meg lehet haladni, tehát én ezt már eleve problémának tartom. A belső piacnak átlátható közbeszerzési eljárásokat kell megvalósítania, és ez sarköve a belső piacnak, tehát ezáltal ez teljesen meginok Én a megváltoztatott közbeszerzés irányelv következményeit a költségvetésben csak ott tudom megvizsgálni, amennyiben ennek az EU-s intézményekre van hatása. Az adatbankról is beszéltünk már, ahol a vállalkozások fekete listára kerülhetnek, hogyha csalás vagy korrupció fűződik hozzájuk, európai pénzekkel történő visszaélés. Ez a Bank agaszt. Um, még mindig gondolkozunk azon, hogy ezt hogyan lehetne hatékonyá tenni, illetve az adatvédelmi rendelkezéseknek uh, megfelelően kialakítani. Emlékeznek arra, hogy eddig egyetlen uh, egy bejegyzés van ebben uh, az adatbankban, ez azt jelenti, hogy nem működik, tehát működőképessé kell tennünk. Létezik egy panel, illetve egy testület, és meghatároztuk azt, hogy kikerüljön bele az adatbankba. A Transparency International ajánlását is megnéztük, illetve plusz rendelkezéseket alakítottunk ki, például egy állandó magas szintű testület kialakítása, az, hogy milyen szempontok alapján kerüljenek a testület tagja kiválasztásra, stb. Ezen kívül foglalkoztunk a pénzügyi eszközökkel, és a megosztott eszköz kezelésnél, amelyről túl keveset tudunk, szeretnénk többet megtudni a bizottságtól, hogy mit értenek a pénzügyi eszközöknél, a megosztott eszközkezelésnél. Tehát mi történik itt? Tehát nagyon fontos, hogy a jelentés ezekre a pontokra kitérjen az éves számvevőszik éves jelentéshez is kapcsolódnak módosítók, illetve ahhoz a kérdéshez, hogy mi történik az auditáló és az auditált között előzetesen, illetve bizonyos dokumentumokhoz hozzá kell, hogy férjünk. Tegnap próbáltam meg az utolsó alkalommal foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy a számövőszéknek mennyi ideje legyen a külön jelentésekhez, több találkozó volt, ahol a bizottsággal megpróbáltam dőlőre jutni, ennek nem volt eredménye. 14 hónap ez a javasolt határidő, és a bizottságnak 5 hete lenne arra, hogy erre reagáljon, válaszoljon, és természetesen kivételekre lehetőség van, hiszen vannak olyan bonyolult audit jelentések, amelyeket nem lehet 14 hónap alatt elkészíteni. Ha a félvilágot úgymond eh, állásfoglalásra kell eh, még ehhez bírni. Ami a mentesítési eljárást illeti, a mentesítési eljárásban az összes 2012-es eh, trialógusban elveszített módosított újból benyújtottuk az intézményekre nérve, és nyilván még jól fogunk szórakozni ebben a témában a tanácssal. Megnéztem azokat a módosítókat, amelyeket a kollégák nyújtottak be. Itt nincsenek nagyobb problémák. Minden kollégát meg fogok keresni, és el fogom magyarázni, hogy hol látom szükségességet a szóbeli módosítóknak. Ugyanis azt szeretném, hogyha hangulag döntenénk, nagyon fontos dokumentum, és a bizottság 40%-a dolgozik a költségvetési rendelettel, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ezért hálás vagyok azért, hogy a kreativitás korlátok között maradt, hiszen nagyon fontos, hogy olyan szöveget dolgozunk ki, amelyen nap mint nap dolgozniuk kell a bizottságban is a szakembereknek, tehát fontos, hogy világosan fogalmazzunk, azért, hogy az értelmezési problémák ne legyenek olyan jelentősek, mint ahogy ezt a saját szövegeinkkel kapcsolatban már többször megéltük. Elnök úr, azt gondolom, jó úton járunk, És már most el szeretném mondani, hogy egyik másik módosítóhoz még szóbeli módosítót fogok benyújtani az írásbéli módosítók ellenére, mert a bizottsága folytatott vitában megpróbálunk itt a házon belül is az igazgatással egy olyan szolgát kialakítani, amely valóban hasznos. Ezért hálás vagyok mindenkinek, aki a témával foglalkozik, és várom a további vitát. Jens Geyer kolléga és nagyon szép módosítót nyújtott be. Kedves Jens, remélem ott leszel a trialóguson, mert akkor ezt eh, egyedül ezt keresztül viheted. Itt az Alicantei ügynökség eh, kérdése merült fel, mert nincs benne a költségvetési rendeletben, ők nem tőlünk kapnak pénzt, de Jens Geyer kolléga ezt beszerette volna venni ez már a 2012-es csomagban is benne volt. Hát azt gondolom, hogy ez mindenki számára szép feladat, aki tárgya. Köszönöm szépen, elnök úr. Merci, madame. Köszönöm Gressle asszonynak ezt az érdekes felvezetést az önjelentésről és a módosító indítványokról február 5-én fogunk szavazni. Aztán következik az informális trialógus, annak érdekében, hogy megpróbáljunk megtalálni egy olyan megfogalmazást, amely eh, megfelel a tanácsnak és a parlamentnek egyaránt. Peredi úr, aki a közvetés figazgatóságot képviseli, a pénzügyi eh, eh, szolgálat vezetője. Peredi úr Nak van-e hozzáfűzni valója ezen a ponton? Très rapidement, monsieur le président, merci de me donner euh, la parole. Je crois que... Csak nagyon gyorsan, elnök úr, valóban a Gressler asszonyjal is egyébként folytatott e, eddig végzett munka során a megpróbáltuk figyelme venni a parlament véleményét. Tegnap este kaptuk meg ezeket a módosító indítványokat, ezeknek egy jelentős része elfogadható. Ugyanakkor egy működőképes szövegre van szükség, ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, és a intványok többsége ez irányba mutat. Ugyanakkor hangsúlyoznám a következő módosítókat, a saját finanszírozási ügynökségekre vonatkozó szabályok témáját érintő módosítók hát, problémásnak tűnik. A PPP szabályok szintén. Gressle asszony felvette kapcsolatot a főigazgató helyettessel annak érdekében, hogy a külön jelentés vagy rendkívüli jelentés vonatkozóan 5 hetünk van, hogy reagáljunk, és azt hiszem, hogy az ügyben majd meg tudunk állapodni, ami pedig a jelen jelentés eljutatását az Európai Bizottság belső auditoriához eh, illeti. Valóban úgy érzem, hogy az auditor jelentése elsősorban az Európai Bizottság belső használatára szolgál, a mentesítési eljárás keretében kell, hogy eljusson a parlamenthez, ahogy ez szokas. A módosító indítványokat majd átrágjuk február 5-ig, le asszonyal egy, együtt. Addig sor kerül majd triológusokra. Biztos vagyok benne, hogy április mérére meg állapodásra tudunk jutni a tanácssal. Köszönöm. Și amikor am convingerea a raport, a raport bun. Köszönöm, azt hiszem nagyon jó az a jelentés és mindannyian azt szerettük volna elérni, hogy átláthatóbbak legyenek az információk, és világosabbak legyenek a szabályok, az az európai szerződésekre is igaz kell, hogy legyen. És pontosan emellett törtünk láncsát. Ami a módosítókat illeti, a benyújtott módosítókkal kapcsolatban eh, látszik, hogy ezek ne legyenek szubjektívak. Például a 60-as módosítóban a kispiacokon eh, működő beszállítókat kihagynánk, de nem egészen világos, hogy itt miről van szó. Szerintem üzleti szempontból épp az ellenkező hatást érnénk el, és nem pedig az átláthatóságot növelnénk. Aztán a szociális és környezetvédelmi sztenderdek is eh, megjelentek. Hát ez rendben van, de nagyon világosan kell fogalmaznunk, mármint hogy ez mit is jelent pontosan, annak érdekében, hogy ne legyen túlságosan nagy mozgástér a különböző értelmezések számára, és hogy ez aztán ne üssön vissza az európai szerződésekre. Nem szeretnénk, hogyha a különböző értelmezés különbségek miatt a szerződéses hatóságok ugye az egyes tagállamokban ezt másképp értelmeznék, tehát ilyen különbségek miatt aztán gond legyen. Kajer úr is utalta a parlament szerepére, a szocialisták, a szociáldemokraták támogatták ezt, tehát hogy az Európai Parlament szerepe erősödjön, és hogy nagy legyen az átláthatóság, az információk, a tevékenységek nyomon követhetőek legyenek, legyenek audit jelentések, amelyek elérhetők, tehát mi osztjuk az előadó véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Madame Grasslő. Másnap két szót, Grasslő asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, ami a 60-as módosítót illeti, széles körű eszmecserét folytattunk erről. Természetesen a kisebb egységeket is, kisebb vállalatokat is be akartuk vonni. Tehát amit itt megfogalmaztunk, az nem zárja őket ki. Ez csak egy javaslat volt, a számvevőszék javaslatát megfogadtuk, Tulajdonképpen ugyanaz volt a gondunk, mint önnek, tehát hogy a közbeszerzés irányelv megváltoztatása vagy változásai. Én nem olvastam el ezt átolcettik, ha őszinte leszek. De egyelőre mondjuk ez jónak bizonyult, mert átláthatóságra van szükség, és ezt támogatják a változások a közbeszerzési irányelben. Én most azt tudom megtenni, hogy megpróbálom a parlamenten belül zajló munkát figyelemmel követni, és a véleményeket figyelembe venni, de hát nagyon nehéz azért a feladatunk, állandóan ellenőrizni kell, hogy meglegyen a közbeszerzési eljárásokhoz való szabad hozzáférés az EU-ban. Ez egy nagyon komoly és erős pillér, amelyet nem szabad aláásni. Én tudom, vagy mondjuk lehet, hogy a vállalkozások esetében problémásnak tűnhet az, hogy ugye minden megnyílik, minden átlátható lesz a közbeszerzési eljárások tekintetében, de szerintem a jogalap miatt sem lenne jó ezt a tételt innen kivenni. Meglennének a következményei ugyanis, mindenki megszenvedné ennek a következményeit, és ez megjelenne a számvevőszék által készített auditokban is a jövőben több mindenre lesz lehetőség, vagy lenne lehetőség, amire most nincs. Azon kell elgondolkozni, hogy ez hova vezet bennünket. Tehát én a változtatást egy kicsit kritikusan szemlélem. Nagy értéket sikerült eddig megteremteni már, az átláthatóságot, és én ezt nem szeretném, ebből nem szeretnék engedni. Tehát a közbeszerzési irányelv változtatásainak a hatásáról természetesen el kell gondolkodni, de hát egy picit még bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban. Nyitottak vagyunk természetesen, tehát bármit én és a kollégáim is szívesen ellenőrzünk. A költségvetési rendelet annyira fontos, hogy erre szükség van. Azt hiszem, hogy már ennyi elég is. Egy szóbeli módosítással az utolsó pontosítás is megtörtént. Köszönöm, elnök asszony. Ezzel elérkeztünk a véleménytervezethez, amely az Európai Szemeszter témáját körben. Az Econ szakbizottság az illetékes az Európai Szemeszter ügyében egy tavasszal, egy ősszel készül. A kollégák úgy döntöttek, hogy én kapom a, ezt a témát, amit még egyszer köszönek. Nagyon röviden azt hangsúlyoznám, hogy hogy az államháztartásban a köz a tagállami köz, költségvetésekben mire kell oda figyelni. Először is úgy érzem, a makrogazdasági feltételek szorosabb harmonizációjára van szükség. Tagállamról tagállamra változik a helyzet, túlságosan sokszínű a jelenlegi helyzet. A makrogazdasági helyzetet szerintem egy egységes európai keretbe kell foglalni, éppen ezért fontos, hogy a, ugyanazokból a tényekből a tagállamok ugyanazokat a következtetéseket eh, vonják le. Az államháztartás ügyében egyrészt mindenki tudja, hogy ma mindenki másképp közelít ahhoz, hogy az uniós költségvetésben milyen módszert annak kiszámolni a tagállami befizetések mértékét, illetve mi az a hiány, amelyel a tagállamok esetében számolni kell. Ugyanakkor nyilván a működéshez szükséges kiadásokat nem lehet a végtelenségig visszavágni az európai szemeszterrel kapcsolatban egy demokratikus deficit hiánya, egy deficitről is beszéltünk. Többen említették ezt. Az európai pénzügyi stabilitás mechanizmusa vonatkozóan európai parlamenti felügyeletre, ellenőrzésre van szükség. Nem csak az Európai Parlament részéről, hanem a tagállami parlamentek részéről is. Az európai szemeszter folyamatában tehát be kell vonni mindez ezeket a parlamenteket. A szerződés 13-as cikke értelmében a tagállami és az európai parlamenti képviselők közötti eszmecsere szükséges, ahogy említettem ezt már, február 3-án, 4-én kerül sor e, majd erre a parlamenti ülések keretében. Fontos a költségvetési őszinteség az Európai, őszín, az Európai Unió részéről is. Az Európai Unió rendelkezésére bocsájtott kifizetéseket meg kell erősíteni. Nagyon komoly lemaradásban vagyunk a szemlek kifizetésében, felhalmozódtak a kifizetetlen szemlek. Az Európai Bizottság aztán ez probléma. Egy a több éves pénzügyi keret félidős felvizsgálatára szükség van annak érdekében, hogy ezt a keretet átalakítsuk, finomítsuk. Úgy vélem, hogy célvezető lenne az is, hogy a több éves pénzügyi keret egybeessen a parlamenti ciklussal. Furcsának tartom, hogy egy májusban megválasztott parlament kezét megköti egy olyan több éves pénzügyi keret, amelyet 2013 őszén fogadtak el a parlamenti választásokat fél évvel megelőzően. Ez tehát a mi mozgásszerünket jelentősen csökkenti. Említettem tehát a éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatának szükségszerűségét, és éppen ezért úgy érzem, hogy a Költségvetési Szakbizottságnak különösen oda kell figyelni arra, hogy a hozzáadott európai érték mennyire jelenik meg a többes pénzügyi keretben. A szemvőszék is hangsúlyozta ezt a jelentésében. A teljesítményorientáltság eh, szükségességét, főként a kiadások terén. Oda kell arra is figyelni, hogy az Európai Bizottság eh, megfelelő eszközökkel segítse azokat a pénzügyi kilátásokat, kapcsolatban tisztánlátást, amelyek, amelyek lehetővé teszik, hogy lássuk, hogy mi vár ránk, főként a kifizetetlen számlák probléma, egy olyan probléma, amely tekintetében fontosabb, hogy tisztában lássuk, tisztább képet alkothassunk. Sajnálatosnak tartom, hogy a tagállamok továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy az uniós költségvetésbe történő befizetések ket szabadosan, szabadon alakíthassák. Túl gyakran fordul az elő, hogy egy tagállam a szükséges forrásokat egyszerűen nem akarra, nem hajlandó az unió rendelkezésére bocsájtani. Éppen ezért egy újító jellegű eszközt tennék javaslatot. Miből állna ez? Abból, hogy a tagállami hiányhoz hozzácsapjuk a kifizetetlen számlák rájuk eső részét. 25 milliárd kifizetetlen számla halmozódott fel, az Európai Bizottság a e, költségvetési hiány értékelése során, illetve a stabilitás és növekedési paktum szabályának betartása értékelése során e, a kifizetetlen számlák egy részét e, hozzá számolhatná, számíthatná a költségvetési deficithez. Nyilván lesznek, akik azt mondják, hogy ez provokatív jellegű javaslat, de számunkra ez lehetőséget biztosítana arra, hogy hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a kifizetetlen számlák ügyében rendet rakni. Megragadnám az alkalmat arra is, hogy pozitívan nyilvánuljak meg a Juncker úr által vezetett bizottságát, a benyújtott beruházási csomaggal kapcsolatban, tehát a Juncker csomag nagyon fontos, nagyon jó, ugyanakkor nagyon oda kell e, figyelnünk arra, hogy a vállalásainkhoz megfelelő e, pénzek is e, járuljanak, itt pénzügyi garanciákra gondolok. Tehát amikor valamit vállalunk, akkor ennek a költségvetésben is tükröződnie kell. Ezt különösen fontosnak tartom. Így foglalnám össze pár szóban a jelentésem eh, gerincét. n'est pas d'inconvénient à ce que les États qui viendront ajouter un effort. A tagállamok a Juncker tervet eh, tagállami hozzájárulásokkal is ki kell, hogy egészítsék. Ezt várja tőlük Juncker eh, úr. Remélhetőleg ez meg is történik. Ugyanakkor, hogyha a deficit tehát a költségvetési hiány túllépése a Juncker befektetési csomaghoz való hozzájárulás miatt történik, akkor nyilván szankciókat nem von maga után, Ez nagyon fontos újtó jellegű intézkedésnek tartom Juncker úr részéről. Tehát a véleménytervezet nagyjából így néznek ki, most kerül sor az első eszmecserére ezek alapján. Február 5-én ugyanakkor akkor fogunk tárgyalni a módosítói javaslatokról. Az ECON szakbizottság a saját jelentéséről február 23-án szavaz majd. Ki szeretne ezen a ponton hozzászólni? Manka úr. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Podporujem vaše... Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom a véleményét, támogatom a provokatív részt is, meg vagyok győződve arról, hogy ebben az irányban kell tovább lépnünk. Fontos, hogy szigorúak legyünk a kifizetésekkel, illetve a többletérték kérdésével kapcsolatosan is. És ez a rugalmasság, amit ön megemlített, szintén nagyon fontos. De nagyon fontos megtalálni a megfelelő rendszereket. Mindannyian tudjuk, hogy szükség van az európai integrációra. Ehhez azonban megfelelő költségvetési eszközökre van szükség. Nem elfogadható az, hogy az európai integráció a hiányok áldozatává váljon. Az nem megfelelő eszközök hiányának áldozatával. A Lisszaboni stratégia erre vonatkozóan kötelező érvényes, érvényű rendelkezéseket tartalmaz, illetve a az Európa 2020-as stratégiája, és nagyon fontos, hogy olyan legyen az európai költségvetés, amely a saját eszközöket biztosít az Európai Unió számára, célja megvalósítása érdekében, anélkül, hogy növelni a polgárokra nehezedő adóterheket, illetve a nemzeti költségvetésre nehezedő terheket. Meg kell reformálni a saját eszközöket az európai költségvetésben. Egy új felállás alakulhat ki ebből, amely közelebb áll majd az európai polgárokhoz, illetve az európai politikákat közelebb viszi a választó polgárokhoz. És nagyon fontos, hogy az Európai Parlament erre tekintettel legyen. Szeretném kérni önöket, hogy nézeteiket az új saját eszközökről oszták meg velünk, és ezt támogatni szeretném. Köszönöm. A parole est à monsieur Colmel. Colmel úr. Verehrter Herr Vorsitzender. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen bevezető szavait, köszönöm szépen eltökértségét, nagyon sok jó gondolatot hallottunk öntől, de engedjen meg, hogy egy kicsit mondjak önnek mégis. Ennek a munkának a célja a gazdaságpolitika koordinálása. Mi ezt helyes módon úgy érzem a nemzeti költségvetések szempontjából vizsgáljuk. És ön joggal mondta azt, hogy ezeknek a költségvetéseknek kiegyensúlyozottaknak kell lenniük. Ha ez így van, akkor miért van túlságosan sok erőfeszítés arra vonatkozóan, hogy ezt alássák? Tudjuk, hogy vannak árnyék gazdaságok bizonyos tagországokban, hol több, hol kevesebb, illetve érzékelhető az a tendencia, hogy a tagországi beruházásokat nem szeretnék az eladósodási kótába beleszámítani. Nagyon sok úgymond úgynevezett implikált adósság eh, jelenik meg a tagországoknál, amelyeket hivatalosan nem mutatnak ki, például akkor, amikor a köztisztviselők eh, ellátásáról vagy ellátási jogairól van szó. Hát ezekről a dolgokról tudomásunk van, és azt is tudjuk, hogy az elmúlt években sok eh, minden hangzott el a költségvetési konszolidációval kapcsolatban viszont konkrét lépések nem igen történtek. És hogyha azt hallom, hogy a rugalmasságról beszélünk, akkor el kell mondjam azt, hogy az a benyomásom, a rugalmasságról beszélnek a politikusok a költségvetési kérdésekkel kapcsolatban, akkor ez több adósságot jelent, tehát több pénzt szeretnék elkölteni, olyan pénzeket, amelyekkel nem rendelkezünk. Ezért egy általános kérdést szeretnék felvetni, az EU-ban nagyon sok koordinációra van szükség, ez teljes mértékben helyes, de talán arról is el kell gondolkodnunk, hogy a költségvetési politikában mennyi koordinációra van szükség, illetve eh, általában véve a gazdaságpolitikában mennyit visel el az EU ezeken a területeken. Egymásnak segítséget kell nyújtanunk, a tagországoknak ez feladata, ez, erre van az EU, de azt is el kell ismerjük, hogy nagyok a különbségek, ha túlságosan nagyok, akkor ezt pedig fel kell ismerjük, és gondolkoznunk kell arról, hogy hol tudunk bizonyos kérdéseket megoldani, például a monetáris területen is, illetve az egységes pénz nem kapcsán. Elnök, köszönöm szépen, Toma asszony. Oui, merci, monsieur le président. D'abord... Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatjuk Önt, ami a demokráciára vonatkozó követeléseket illeti, és amelyeket megemlít jelentésében. Ez az európai szemeszterre is vonatkozik, illetve a parlamenti e, mandátum és a e, több éves pénzügyi keret közötti egyensúlytalanságról, hiszen ezek nem fedik egymást, ez pedig probléma. Ami a több éves pénzügyi keretet illeti, örülnék annak, hogyha nem a középtávú eh, áttekintés kifejezés alkalmaznánk, hanem az utólagos eh, ellenőrzés, ez jobban eh, megfelelne a demokrácia elveinek, ami a saját források megreformását illeti, ezt támogatom, viszont ami az adósság kiszámítását illeti, Ön is provokációnak hívta saját megjegyzését. Én nem ellenzem amúgy általában a provokációkat. Bizonyos esetekben legalább azt elérik ezek a provo- provokációk, hogy felrázzák az alvókat, úgymond. Hát visszatér arra a javaslatra, mely az adósok kiszámítására vonatkozik. Az Európai Bizottságnak van egy közleményezése erről stabilitási paktum értelmezéséről. Első alkalommal ismeri el ez, még akkor is, hogy csak implikált módon, mint sem kifejezetten, azt a tényt, hogy a három százalékos küszöb nem került következetesen betartatásra a válság idején, tehát eh, van manőverezési terünk, Nem biztos, hogy ez a legcélra vezetőbb eszköz. A ki nem fizetett számlák kapcsán például. Tehát természetesen támogatom Önt az ilyen jellegű provokációkban, de mégis azt gondolom, hogy a stabilitási paktum ilyen típusú értelmezése sajnálatos igazából egy olyan időszakban, amikor a bizottság eltávolodik egy olyan dogmától, amely az elmúlt években nagy teherrel nehezedett a vállunkra. Köszönöm, Tang úr. Eh, eh, Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretném megköszönni az előadó munkáját. Köszönöm ezt a jelentést és a kiváló javaslatokat, amelyeket benne megfogalmazott. Én most a holland változatot tartom a kezemben, ezért hollandul fogok hozzászólni. Az ECON szakbizottság tagja vagyok, és az ECON szakbizottság is foglalkozott a kérdéssel. Az a helyzet, hogy hiányzott eddig a koordináció ezen a politika területen, úgyhogy ezt figyelembe kell venni, és azt is figyelembe kell venni, hogy a tagállamok igencsak különböznek, ezt nem, erről nem feledkezhetünk el. A politikákat csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha megvalósul a koordináció. A befektetési terveket is meg kell vizsgálnunk alaposan. Azt azzal egyetértünk, hogy a Juncker terv üdvözlendő, viszont nem mindegy, hogy hogyan tekintünk erre. És nem mindegy, hogy a munkanélküliség, a verseny, a növekedés és egyebek hogyan alakulnak. Az nyilvánvaló, hogy a befektetéseket üdvözöljük, ezek segítenek, viszont a terv hosszú távú és rövid távú hatásait is meg kell, hogy vizsgáljuk. Vannak itt kiváló javaslatok a jelentésen belül, viszont a nemzeti költségvetések figyelembevételét is meg kell tenni. Tehát vizsgáljuk meg, hogy a gazdaságra milyen hatással van a Juncker terv, a nemzeti költségvetések alakulása, és így tovább, és figyeljünk a legkomolyabban érintett költségvetési sorokra. Merci. Köszönöm. Most köszönetet szeretnék mondani az elhangzott megjegyzésekért. Manka úr, ami a saját forrásokat illeti, Monti úr, február 5-én jön majd el a szakbizottságunkba, és úgymond bemutatja a leltárt. Egyelőre még nem léteznek konkrét javaslatok, viszont ez világos, hogy azon a napon, amikor a parlamenti képviselők szavaznak Fontos, hogy ezt figyelembe vegyék. Egyébként uh, úgymond um, most egy olyan parlament vagyunk, amely nem szavaz még az adóról. A pénzügyminiszterek a különböző Európai Unió képviseletében egyeztetnek erről, és ez uh, nagyon megnehezíti a helyzetet. Ez nagyon fontos kérdés, a saját források kérdése. Mert fontos egy olyan tálat találjunk, amely ugyanolyan, hiszen a, kultúra, a fiskes kultúrák országonként mások és mások. Azt gondolom, hogy például a szénadó a határokon a saját források szempontjából is egy fontos kérdés. A Kolmer úr, ami a koordinációt illeti, természetesen szükség van a koordinációra. Ez tényleges kihívás, tehát fontos, hogy Ugyanez az eszköz áll rendelkezésre olyan egymásnak ellentmondó gazdaságok esetében is, mint a német vagy a görög gazdaság. Ha monetáris szuverenitás létezik, akkor létre kell hozni egy tényleges gazdasági pénzügyi kormányzást. A stabilitási finanszírozási paktum létrejött, ez társtulajdonlást jelent, viszont a tagországok úgy tűnik megsértik a szabályokat. Éppen ezért tíz évvel nem kerül kormányzásra az eurózóna. Tehát a tényleges kormányzás nagyon fontos. Nem gondolom, hogy a beruházásokat ki kell venni az államadóság kiszámításából. Annyit szerettem csak volna mondani, hogy fontos, hogy odafigyeljünk. Az adósság egy része sajnos az államműködéséhez bizonyos tagországoknak pénzt kell kölcsönözniük, és hogyha ebből kiveszem a beruházásokat ebből a számításból, akkor fontos, hogy a közfinanszírozás az amortizációt is figyelembe vegye a beruházásoknál, ami a koordinációt illeti, én nagyon örülnék annak, ha több integráció valósulna meg, is jobb koordináció, ami pedig a rugalmasságot illeti. Az egyetlen amit el tudok képzelni, az az, hogy tagúrnak mondom, tehát hogyha a speciális hozzájárulást támogatják a tagországot, akkor a bizottság tekintettel lehet ennek a kísérő a speciális jellegére, krízis idejében Európa nehéz helyzetben van, növekedés szempontjából, munkanélküliség szempontjából, tehát a különleges helyzet különleges intézkedéseket tesz szükségessé. Én nem eh, támogatom a 3%-ot, ez nagyon önkényes. Um, az 5%-hoz képes és a 60%-os PIB, um, tehát GDP arány alapján került a 3% kiszámítása, hiszen 60%-nak az 5% az a 3%. Tehát a költségvetési logika az a költségvetési egyensúly, és vannak költségvetési eh, kihágások, de a 3% úgy tűnik, hogy a jó költségvetési gyakorlat eredményeként jött létre, Viszont, hogy a 3%-ba beleszámítjuk az inflációt is, amely eltűnt, akkor az államadóságok is csökkennek. Tomászony, köszönöm szépen az ön támogatását is. Beírhatjuk akkor a módosítókba a választás utáni értékelés kifejezést a köztes félidős értékelés helyett hiszen ezzel alkalmazni, alkalmazkodni tudunk a, a konjunktúrához, ami a, az államadóság kiszámítását illeti. Ha valaki mondjuk a Standard Poor's nevében dolgozik, és megvizsgál különböző országok helyzetét, akkor figyelembe kell vennie az Európai Unió adósságát is. És ez a provokáció, amit megfogalmaztam, örültem annak, hogy ön ehhez csatlakozni tud, az az volt, hogy a fájdalmas időszakban, 2014 vége ilyen volt, arra bírjuk a tanácsot, hogy legyen nyitott, viszont úgy tűnik, hogy a tanács ezekre nem nyitott, viszont a még nem kifizetett számokat pedig elkezdi kifizetgetni. Tanul, ami a koordinációt illeti, teljes mértékben egyetértek. Én azt mondtam, hogy amikor a bizottság megvizsgálja az egyes tagországi helyzetek, helyzeteket, akkor um, az adott mutatót is beleszámíthatja ebbe. Én is örülnék annak, hogyha inkább a, a répát vennénk elő az ostor helyett, és a tagországok hajlandóbbak lennének az európai költségvetésbe befizetni. Hogyha olyan módosítója van, amely a az ösztöndő tényezőkre vonatkozik, akkor én ezt természetesen szívesen figyelembe veszem. A tagországok természetesen a pénzügyi szuverenitásukat nem akarják feladni. Hát ez csak kirakat rendezés. Hát nagyon fontos a, az államháztartások egészséges volta, és fontos, hogy nem valótlan dolgokat állítsunk, hiszen ezzel nagyon rossz helyzetben manőverezhetjük magunkat. De ne tagadjuk a valóságot, hogyha pedig látjuk, hogy mi a helyzet, akkor legyünk bátrak súhlasím s vašimi názormi. Možno tým cukrom by mohol byť e, biely list. Lehet, hogy küldhetnénk egy levelet, és a fekete lista lenne az ostor, tehát a másik oldala ennek a kérdésnek, ami a saját eszközöket illető, illeti a bizottság nem dönthet arról, hogy további vitát szeretne folytatni a saját eszközökről, csak a parlament vagy a tanács teheti ezt meg, a bizottság mindent megtette maga részéről, éppen ezért örülnék annak, ha ide belkerülne egy mondat, amelyel azt jeleznénk, hogy hajlandóak vagyunk a kérésről tovább vitázni. Köszönöm. Nous allons y travailler. Rendez-vous le 5 euh, février. Jó, akkor február 5-ig ezen fogunk dolgozni. Most pedig a szavazáshoz jutottunk el, kedves kollégák. 14-es napi rendi pont az első, amiről szavaznunk kell. Az unió főképviselője, kül- és eh, politikai külképviselője éves jelentéséről fogunk szavazni. Taran úr, a jelentéstevőnk. Az egyes módosítóval kezdjük. A, elő, a jelentéstevő támogatja, mellette ellene senki tartózkodik, senki elfogadtuk hetes bekezdésben a kettes módosító részekben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész. Tara támogatja mellette. Ellene Hárman, négyen tartózkodik. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Köszönöm ellene. Szavazzunk név szerint elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem működik? Jó, akkor várjunk egy kicsit, kezdjük talán újra. Recommence. Kezdjük akkor még egyszer előről. Még mindig nem működik? Talán most. Talán most. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosító indítványást. Hármas módosító, több részben első rész mellette. Köszönöm, ellene Köszönöm, tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es bekezdés, 4-es módosító mellette. Név szerint fogunk szavazni, kedves kollégák. Megnyitom a szavazást. Le scrutin Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22 hét arányban három tartózkodás mellett a szöveg, az így módosított szöveg egészéről szavazunk. Ki szeretne szót kérni? Ali úr, parancsoljon. Thanks, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretném tájékoztatni a kollégákat arról, hogy a többi szakasz előadója Dupré úr nem tudott erről a módosítóról, és hát az ő véleménye és az én véleményem is az, hogy nem foglalkozhatunk olyan kérdésekkel, amelyek a 2016-os költségvetésről szólnak egy olyan véleménytermezetben, amely a 2013-as évre vonatkozik. Tehát szerintem jó lenne, hogyha ezt a bekezdést kivennénk, és nem szavaznánk róla. Hiszen itt összevegyítünk olyan dolgokat, amelyek nem összevalók. vote a eu lieu, ah, eh, Hát már szavaztunk, kollega. Ezért szerettem volna ezt elmondani, mert most itt összekeverjük ezeket a dolgokat, amelyek nem tartoznak egybe. Nem keverhetjük össze a 2016-os költségvetést ezzel a jelentésről, ami a 2013-as évről szól. Köszönöm. Jó a nyilatkozatát figyelembe veszem, de hát már szavaztunk az így módosított szöveg egészéről név szerint szavaztunk, vagy szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 27-2 arányban három tartózkodás mellett elfogadtuk. Folytassuk a sepol lal Szepol és Európol közelítéséről, közelítéséről most? Numéro 3, ki le... Hármas módosító, támogatja az előadó mellette. Szavazzunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizennyolc, tizenhárom arányban elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. 12-es preambulum bekezdés, e, egyes mellette, köszönöm, ellene tartózkodik, elfogadtuk. E, kettes módosító mellette. Szóbeli módosítóról beszélünk? értelmét vesztette esetleg? Régen ezt fel kell olvasnom. Provide a general analysis of administrative cooperation between European Union agencies and where such cooperation could create synergies in the future. Est-ce que cet amendement, cet amendement... Ez a szóbeli módosító, amely támogat az előadó, ezt kitámogatja, tehát mellette Köszönöm, ellene tartózkodik, senki. A szöveg egészéről szavazunk mellette. Név szerint szavazunk természetesen, megnyitom a szavazást. Lezárom. Túl sok a néppárti képviselő? Mármint aki szavaz? Le texte est adopté par... Elfogadjuk. Túk 17-13 arányban 4 tartózkodás mellett. Taran úr által benyújtott véleménytervezetről szavazunk. EU-Szenegál közötti halászati partnerségi megállapodás témájában. vote favorable sur l'ensemble du texte. A szöveg egészéről egyben szavazzunk, az előadó támogatja, ki mellette, ja, nép, bocsánat, név szerint szavazzunk. Lezárom a szavazást. Un vote sur l'accord Ah oui. D'abord un vote sur euh, l'accord. De... A halászati partnerségi megállapodással kezdjük, ki támogatja az előadó véleményét. Merci, baissez les mains. Avis contraire. Köszönöm ellene. Senki tartózkodni se tartózkodik, senki elfogadtuk tehát. Taran úr véleményének egészéről név szerint szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag 33 szavazattal megszavaztuk. Akkor tehát. Folytassuk a 17-es napi rendi ponttal. Döbhely úr véleménye transferekkel kapcsolatban. A 2014-es év végén egyes költségvetési sorokban rendelkezési sorok átcsoportosításáról beszélünk, ami lehetővé teszi, hogy kifizetetlen számlákat kiegyenlítsünk. Mindenki előtt ott kell, hogy legyen a szöveg. Ali úr, Döpré úr nevében szeretem valamit hozzáfűzni? Úgy látom, hogy nem. Uh, uh, Megvan a szöveg, a csökkentés. Az 36 költségvetési sort érint. 1 uh, millió eurós összegről van szó, 5 cím érintett. A megerősítés az tulajdonképpen a szabad költségvetési sorokat érinti. 9 millió euró az Európai Halászati Alaphoz 565 millió euró a kohéziós alapba, és 700 millió euró a visszatérítés és migrációs alapba. Szeretném még javasolni azt, hogy annak megfelelően, amit egész eddig fenntartottunk, mint vélemény, hogy az erőforrások transfere a kohéziós alapba siker. Tehát szerintem ez siker, és fenntartom továbbra is ezt a véleményt mindkét oldal esetében. Köszönöm. Je vais consulter qui est favorable à cette proposition. ki támogatja? Köszönöm, ellene ki van. Tartózkodni sem tartózkodik senki, akkor megszavaztuk ezt a transfert, sportosítást. 19 9-es napirendi pontra úrunk, Holmájer asszony témáira. Konkrét kérés nincs, és ezzel időben le is tudjuk zárni a szülést. Délután háromkor folytatjuk, Katainen urat hallgatjuk meg illetve Györgyeva asszonyt a Juncker tervel kapcsolatban. Az egyes DAB és nyilván a DAB 2 kapcsolatban is hallunk majd újdonságokat Györgyeva asszonytól. Három órakor akkor találkozunk. és utána az ülés vége után a koordinátorok tovább folytatják majd a munkát.